So, good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. Please sit down. I think it, let's, let's begin. Azt hiszem, hogy szerintem kezdjünk. All. The chairwoman, Mr. Először is Matsoni asszony Elnök asszony elnézést kér, késő fog érkezni. Egy olasz minisztériumi delegációval van találkozása, amely kicsit elhúzódik. Én leszek addig a levezető elnök. Az első lépés ma a napirend tervezet elfogadása. Yeah, yeah. Please just make sure that we have at least szeretném biztosítani, hogy legyen, legyen néhány percünk a holnapi szavazás előtt, mert nem volt árnyékjelentéstevő megbeszélé, beszélésünk, úgyhogy még messze vagyok a megalapodástól, de jó lenne egymást meghallgatni, mielőtt szavaznánk, hogy jobb legyen a munka. Egy legalább egy rövid vitát engedjünk meg. Yes, I think that the vote... Igen, úgy gondolom, hogy holnap lesz csak a szavazás. Úgyhogy hagyd ne válaszoljak erre most, mert úgy gondolom, hogy Macóni asszony fogja ezt eh, az ügyet kezelni majd hónap a szavazás előtt. So, the adoption of the draft Napirend tervezet elfogadása ma délután a szakbizottság két jelentős dossziéval fog foglalkozni az első petíció vitáját követően. Ezek a következők a hulladékezelési tanulmány megvitatása, Waste Management in Europe, ez egy PPT prezentáció lesz alátámasztva. A képviselők, jelentéstevők, rész úr eh, valószínűleg szeptemberben fogja bemutatni a jelentés tervezetét másrészt pedig eh, az európai iskolák, ezek eh, oktatási programja a népát részéről sürgősségi igénye került ez a rendünkre. A Költségvetési Szakbizottság jelentéstevője a 2012-es eh, költségvetéssel kapcsolatban velünk lesz Bárcani asszony. A petíciózók képviselői is fel fognak szólalni két brüsszeli iskolával kapcsolatban a szülők nevében. Ronnie Christman az Európai Iskola eh, igazgató tanácsának képviselője is itt lesz. schools. So, this was the... Ez lett volna tehát eh, a fő bejelentés. A koordinátornak 17.30-kor kell majd folytatnia a, a többi vitát. Ez volt a mai program, a hónap délelőtti program, a szavazást, Jotova jelentése kapcsolatban. Jotova asszony nem lesz itt, és Gönc asszony fogja helyettesíteni, illetve utána akkor jelentése kapcsolatban. Ugye Bulgáriában volt egy eh, tényfeltáró látogatás, amelyet Hokken és Bostináru képviselők fognak majd bemutatni. Nézzük, milyen eh, eh, petícióba nyújtó felek jelennek hónap. A lista következő. 13. as tétel. Rusev concerning user. Rusev úr, EU, EU-s pénzek felhasználása Bulgáriában. A 15-ös cikkhez Bernal úr, Bernal úr a live programmal kapcsolatban, Klim Petersen úr a 16-os tétele kapcsolatban, a 17-es tétele kapcsolatban, Bielava úr a 18-as tétel kapcsán eh, gyógyszerek eh, kapcsolatban, tehát az emberek hát a maguk, volt, a gyógyszerekkel kapcsolatban lesz itt a petíciót fél. Ez, ezután a 20-as cikk kapcsán de Bonis úr Olaszországból a nyúlhús témakörében. Of minutes of... Aztán a május 23-24-i Eh, ülés eh, napirendjét el kell fogadnunk, ez a kettes napirendi pont. Item 3, Chairman's Announcements, the annex to the... Térjünk rá háros napirendi pontra az elnöki bejelentések, mint hogy eh, semmiféle megjegyzést és elemetést nem kaptunk a kiadott változatban kerül elfogadásra a lista, amelyen a lezárt eh, petíciók szerepelnek. Nos, az ülés elején elfelejtettem megemlíteni azt, hogy a napi rendet kiosztottuk, és minden nyelven rendelkezésre áll a képviselők dossziéjában a mai ülésre. Ennyi lett volna az elnök megjegyzése a mai hónap ülésre, és úgy gondolom, hogy megkezdhetjük a munkát. First, Pierre. Kezdjük meg a munkát a napi rendtervezet szerint. Nos, a petíció benyújtó fél nincs jelen. Környezetvédelmi ügyről van szó, és a szót megadom. Madame Sampónak az Európai Bizottság részéről. Sampó asszony, kérem. Merci, Madame la Vice-Présidente. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Itt most Katyusa Venéri asszony petíciójáról van szó, aki olasz állampolgár, és itt arról van szó, hogy Salerno, Avellino és Benevento olasz történelmi tartományok területén fekvő történelmi örökség megőrzésével foglalkozik ez, ez a 464-842-es számú petíció. A petíció benyújtó átfogó dokumentációt bocsátott rendelkezésünkre annak érdekében, hogy az érveit alátámaszta. kívül tudjuk ez alapján, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap bizonyos kulturális beruházásokat finanszírozhat, amikor a kulturális történelmi örökség megőrzéséről van szó. A DFL szintén társfinanszírozóként felléphet, amikor valamilyen falvak renoválásáról van szó, vagy a vidéki történelmi örökség megőrzése forog kockán. A tagországokban, tagállamokban illetékes hatóságok pedig felelősek azért, hogy ezekből a társfinanszírozással megvalósult projekteknek felügyelje a sorsát. Itt az történt, hogy 2009-ben és 2011-ben, májusában, a bizottság kampánia tartományt megkereste a regionális, operacionális programokkal kapcsolatban 2006-ban EU alapokból került társfinanszírozásra ez a projekt, annak érdekében, hogy kiderítse azt, hogy a petíció benyújtója által említett projekt valóban társfinanszírozása valósult-e meg, és a, hogy kiderítse, hogy nem voltak-e feltűnő dolgok a projekt lebonyolítása során. A parlament annak idején már kapott egy első választ erre a megkeresésre, és időközben pedig új információk állnak rendelkezésünkre, ezért most beszámolhatok önöknek részleteiben is a dolgok állásáról. A regionális hatóságok megkeresésünkre azt válaszolták, mégpedig május 22-én, hogy itt két projekt került el finanszírozásra, kaszabó és Monte Calvo, ez két település. Ezek társfinanszírozásban e, kerültek megfinanszírozásra 2000 és 2006 között ez az operacionális programból, és 2006-tól 2013 közötti programokból, mégpedig 1,8 millió eurós volumenben. Mindkét projekt részét képezi a integrált regionális projektjének, az Avellinói tartománynak, és a nemzeti felettes felügyelő szerv egyébként szintén képviseltette magát, aki a megfenntartásért felelős volt, tehát az archeológiailag értékes örökség felügyeletével kapcsolatban a petíció benyújtója a nemzeti hatóságokhoz is fordulhat. Ami tehát most magát ezt a dolgot illeti, ez év májusában a bizottság megkereste az illetékes hatóságokat, azokat a hatóságokat, akik felelősek a vidéki fenntartási projektek lebonyolításáért a regionális program keretében. Ennek során fontos volt biztosítani azt, hogy az európai forrásokat a szabályoknak megfelelően használják föl, méghozzá azokra a célokra, amelyek a petícióban szerepelnek. A regionális hatóságok május 31-én válaszoltak a megkeresésünkre, és tájékoztattak bennünket arról, hogy ez valóban így is történt, és hogy a finanszírozás a regionális program, a 2000 és 2006 közötti program szakaszban ebből megfinanszírozásra került, és egyébként júliusban a regionális hatóságok ez évben közölték azt is velünk, hogy véleményük szerint a munkálatok normál módon zajlottak le, tehát a falvakban a vidéki kulturális örökség megtartása érdekében tett lépések, tehát sikeresek voltak, és ebből az következik, hogy az olasz kulturális miniszter, aki felelős a kulturális örökség megőrzésért, 2006. júliusában már a minisztérium beindította azokat a lépéseket, amelyeket a petíció benyújtója kért a helyszínen, és ez azt jelenti tehát, hogy a regionális hatóságok jelen nem tudnak, nincsen tudomásuk semmilyen visszaéléssel kapcsolatban. És hogyha figyelembe vesszük ezeket a reagálásokat, akkor a bizottság szeretné kihangsúlyozni, hogy a bizottság benyomása szerint ezeknek a munkálatoknak a végrehajtása nem esik az Európai Bizottság hatáskörébe, legalábbis a válasz alapján, amelyet kapott a bizottság, ez így van. A petíció benyújtója észszerűbb módon a nemzeti, illetékes nemzeti szakhatóságokhoz kell, hogy forduljon. Köszönöm a figyelmüket. Thank you. Köszönöm szépen. Először is szeretném kérni Premoli és Promora urakat, nem tudom, hogy itt vannak-e, hogy van esetleg kérdésük, vagy véleményük. Nekik szeretném először megadni a szót. Buongiorno, eh, sono Pianicola Premoli, eh, parlo in italiano. Köszönöm szépen, olaszul fogok beszélni. Én a regi főigazgatóságot képviselem. Alelnök asszony. Amit kollégáim elmondtak a másik főigazgatóság képviseletében. Én ezt ki szeretném egészíteni. Sajnálatos, hogy hogy nincs itt minden érintett, hiszen jó lenne a petíció témáját erőteljesebben körvonalazni. Ez a petíció bizonyos épületek lebontására vonatkozik, és ezek kulturális, örökség, kulturális örökséget képviselnek. Ebben az ágazatban a bizottságnak nincsen játéktere a rendelet értelmében, amit meg is említettek a struktúrális alapok miatt, én a regionális fejlesztési alapra gondolok, és itt két projektről van szó. Ezek 2006-ra vonatkoznak, és eh, van másik két anyag, ami az ezután időszakot érinti. A rendelet nem teszi lehetővé azt, hogy eh, a biztos fellépjen, a rendelet a célt határozza meg. Ez az előző programozási időszak, a turisztikai fejlesztés, a kulturális és természeti örökség, itt munkahelyek teremtésére van szükség. Ha a régió, tehát a hatóság, a regionális hatóság az illetékes, és nem a bizottság, és ők egy speciális projektet engedélyeznek egy építészeti, régészeti szempontból elismert területen, egy olyan területen, amely kulturális örökséget jelent, akkor az előírásokkal összhangnak kell érvényesülnie, mégpedig már a kiírásban. Rögzíteni kell azt, hogy mely jogszabályok érvényesek, tehát ha például 10 munkahelyet teremtenek 10 év alatt, illetve erre tesznek ígéretet, és mindeközben mindössze 5 munkahelyet teremtenek, ezek közül is uh, idény munka munkahelyeket, akkor ez nem elfogadható, és a bizottság uh, auditot rendelhet el, a projekteket ellenőrizheti, és ezzel lehet meghatározni azt, hogy kik tartották be ezeket a kritériumokat. Ezeknél a kritériumoknál sajnos nem jelenik meg az épületek lebontása. Az olasz eh, jogszabályok nagyon szigorúak, legalábbis papíron. A kulturális örökséget illetően a felügyelőknek bizonyos jogköreik vannak, és nekik kell ellenőrizniük a kulturális örökség védelmét, például a restaurációs technikákat, a felhasznált anyagokat illetően, és itt bizonyos típusú intervencióra kerül sor. Itt a Pinyatelli palotáról van szó, egy kastélyról, és itt meg kell nézni azt, hogy itt történt-e hibás fellépés, a bizottság azonban nem rendelkezik kompetenciákkal, és nem ő az illetékes, éppen ezért nem támaszkodhat az említett rendeletre sem. Köszönöm, hogy az elnök parancsoljon. Köszönöm szépen, alelnök asszony, Móra a nevem, és én a mezőgazdaságot képviselem. A projekttel kapcsolatban szeretnék véleményt mondani. Ezt a projektet az Európai Mezőgazdasági és Fejlesztési Alap finanszírozza. Igazából nincsen túl sok kiegészíteni való, mindahhoz képest, amit a kolléga már elmondott, illetve amit a kollégák már elmondtak a szakbizottság előtt. Annyival szeretném kiegészíteni az elhangzottakat, hogy bennünket rendkívül mértékben érdekel a ehhez hasonló jelenségek nyomon követése, amikor is felmerül a gyanú, hogy szabályellenes fellépés történt olyan tevékenységeknél, amelyeket az emogából finanszíroznak. És nagyon fontos beavatkozni annak érdekében, hogy az eszközöket visszaszerezzük, visszaköveteljük, amennyiben szabálytalanságok merülnek fel az eszközök kiadását illetően. Én ezt még egyszer egyértelműen el szerettem volna mondani és utalni szerettem volna azokra az információkra, amelyek már korábban is elhangzottak, illetve amelyeket mi szolgáltattunk. Ezek az információk azt eh, hangsúlyozzák, azt eh, támasztják alá, hogy a projektek eh, megvalósításánál ezen a területen bizonyos típusú finanszírozás valósult meg, és nekem nem az a benyomásom, hogy itt lettek volna szabálytalanságok én ennyiben szeretném hagyni mindezt, illetve biztosítani szeretném önöket a felől, hogy gyanú esetén odafigyelünk. Köszönöm szépen. Meg szeretném kérdezni a képviselőket, hogy van-e megjegyzésük, kérdésük, Ókán asszony, parancsoljon. Do, do it very brief, thank you. Nagyon röviden köszönöm szépen a prezentációt. Nyilván nem tudunk beavatkozni nem tilos az országok számára saját magukat tönkretenni, ez része a demokráciának, viszont szeretném tudni, hogy környezetvédelmi hatástanulmány készült-e, hiszen ez e, e, a direktíva kiterjed a kultúrára is, tehát a kultúra és környezetre gyakorolt hatás és kérdés, és ezt meg kellett volna csinálni, biztosan megcsinálták, de kérdezem, megcsinálták? A direktíváknak megfelelően? Please. Megadom a szót. Nos, válaszolni nem. Eddig eh, nem végeztünk semmiféle hatástanulmányt a környezetvédelmi szempontból, környezeti szempontból, ezt meg lehetne tenni, de természetesen a helyi feltételek függvényében. könyvasszony bizonyára tudja, hogy a direktívában az is benne van, hogy a kultúrára gyakorolt hatást is vizsgálni kell. Absolument, et, et du reste... Teljes mértékben így van és mellesleg bizonyos értékelések, amelyeket a bizottság elkészített, eh, képesítettek bennünket arra, hogy eh, a kulturális eh, örökségünk további erózióját megakadályozunk. Ennek van további kérdésfelvetés? Ha nincs, akkor a második petícióval folytatnánk. az elnök az asztalnál Hoz. Akkor nincs tovább kérdés, lezárjuk, mondja az elnök. Question or opinion. Ha nincs további vélemény kérdés, akkor azt hiszem, hogy lezárjuk az ülést. The European schools. At uh, closing the petition, we are putting the question to the Commission on this year. Uh, Nos, hogyha e, lezárjuk a petíciót, vagy pedig a rendi pontot zárjuk le, ez nem teljesen ugyan az eljárás rendileg. We can reopen this point. I'm not going to prolong the time just to make sure. Nos, ugye az Európai Bizottságnak reagálnia kell arra, amit most elhangzott, úgy gondolom. Ennek úgy gondolom, hogy a bizottság már reagált. Ennek ez nem volt elég. Képviselő, az nem elég elmondani, hogy mit nem csináltak, hiszen az európai törvény szerint a, a, a környezeti hatástanulmányt meg kell csinálni. Elnök, úgy gondolom, hogy a protokollunk itt a szakbizottságban Eh, sajnos arra kötelez bennünket, hogy később nézzünk ennek utána. Természetesen. The European schools. Um, A következő második petíciónk elnézést valaki itt mutogat nekem valamit. Christian. Oh, okay. Excuse me on my document change. So I ask uh, Mr. Christian. Szeretném megkérni Christian Neubayer urat, hogy tartsa meg a prezentációját. Is he here? Ah, the floor is, floor is, is your. Thank you very much. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, képviselők, petíciós szakbizottsági tagok, köszönöm, hogy lehetőséget adtak hogy a tanulmányokat bemutathatjuk önöknek ma. Krisztián nagybejernek hívnak, és kollégám Hubert Reisinger eh, munkatársammal együtt készítettük ezt a munkát Ausztriában. Eh, néhány kiválasztott, az Európai Parlament által meghatározott eh, petíciót vizsgáltunk, és a tanulmány keretein belül az volt az elsődleges célunk, hogy meghatározzuk, hogy melyek a főbb problémák, és milyen eh, ajánlásokat tudunk tenni egy jobb jövőbeni megközelítés érdekében. A következő 20 percben eh, a következő főbb ügyeket szeretnénk megvitatni. We have we were, we uh, got for the analysis from the European Parliament? Nos, először is mely anyagokat kaptuk elemzésre, mely ügyeket? Másrészt átfoglalnám, hogy melyik az a három fő problémás terület, amelyet meghatároztunk, és ezekkel kapcsolatban ajánlatokat, ajánlásokat fogalmaztunk meg. 101 petíciót eh, dolgoztunk ki, és dolgoztunk fel a tanulmányunkban. 2004-2010 között érkeztek ezekbe. Az első értékelés eh, keretében megpróbáltuk csoportosítani őket bizonyos meghatározott kritériumok szerint. Másrészt jogilag felmértük, hogy eh, melyek azok a fő jogi rendelkezések, amelyek érintve vannak a petíciókban. A táblázat világossá teszi, hogy milyen kritériumokat eh, alkalmaztunk az elemzésünk során. Először is megpróbáltuk a petíciókat eh, a fontosabb eh, panaszok szempontjából csoportosítani. Ez szerint azt látjuk, hogy a 101 petíciónak a fele engedélyezési eljárással függ össze. 48 petíció, eh, tehát 50 petíció volt engedélyezési ügy, 48 petíció volt meglévő létesítmény működése, és 25 petíció általában a hulladék eh, kezelés működésével kapcsolatos petíció volt. Másrészt szeretnénk, szeretünk volna a petíciókat azt szerint is csoportosítani, hogy milyen típusú létesítményekről van szó. A leglényegesebb létesítménytípus az eh, a szilárd hulladéktároló volt a landfill, jóval kevesebb égetőmű volt, 13 egyéb hulladékkezelő kezelőzetesítmény, például tárolók vagy egyéb létesítmények is csak négy foglalkozott a 101-ből ipari létesítményekre. Egy másik kritérium, amely szerint elemeztük vagy csoportosítottuk a petíciókat, az az volt, hogy milyen jogi anyaggal, Európai Uniós joganyaggal függenek össze a pet a petíciók. Összesen hat érintett direktíva volt, ezek Európai Uniós irányelvek. Ez a hat volt a legfontosabb. A hulladék keret irányelv szerepelt 44 petícióban, 43 kapcsolódott a landfillekre, a szilárd tárolókra vonatkozó irányelvre, de egyéb direktívák is érintett, érintve voltak, például a környezetvédelmi hatástalmányokra vonatkozó irányelv, és a táblázaton látható a többi érintett direktíva a megfelelő adatokkal. az előadó gondolkozik, hogy hogy lenne érdemes vetítenie. But I think the next chart will be better, so it's only this chart you... Azt hiszem, hogy a következő ábra eh, jobb lesz, eh, de a nyomtatott anyagot is kiosztottak, úgyhogy szerintem azon látszani fognak a számok. Egy másik szempont az az volt, hogy milyen jellegű hulladékról van szó a petícióban. A fő téma láthatóan a veszélyes hulladékok, illetve a kommunális szilárd hulladék. In a second step to this criteria. A következő lépésben a már említett kritériumoknak megfelelően jogilag is átnéztük ezt a 101 kapott petíciót, megpróbáltuk részletesen megnézni, hogy a hat direktívának mely vonatkozásai érintettek single articles. És konkrétan cikk szinten néztük meg, hogy milyen témák merülnek fel. Két példát adnék ezen a mm, dián. A hulladékkeret irányelv kapcsán például láthatóan a négyes cikkkel kapcsolatban 25 pozíció merült fel, a 9-es, 10-es cikkkel kapcsolatban 13, a 8-as cikkkel kapcsolatban 8 petíció, tehát a 101 petícióból 25 petíció ehhez a cikkhez kapcsolódik. Waste Framework Directive, I have to mention that this Waste Framework Directive is there. Nos, ráadásul ez a hulladék keretterv, ez a régi irányelv, ez a keret irányelv, hiszen 2008-ban már sor került a revíziójára. Tehát a régi direktíva alapján készült a felmérés. ahogy említettem, a négyes cikk 25 petícióban merült fel. Ez egy általános ügy. Itt arról van szó, hogy a hulladék eh, kezelés ne veszélyeztesse az emberi egészséget, és a környezetet ne károsítsák az alkalmazott eljárások vagy módszerek. Átmehetünk a 8-as 9-es cikken is. A 9-10-es cikkhez 13 petíció kapcsolódik, a 8-as cikkhez 8 petíció. A 9-es, petíció, 9-es eh, cikk az a kompetens illetékes hatóságok által kiadott eh, érvényes engedélyekre vonatkozik. Tehát ilyen elven át tudjuk nézni, hogy a hat uh, sláger direktíva közül konkrétan mely cikkek kerültek eh, idézésre a megfelelő petíciókban. Persze csak 101 petíciót vizsgáltunk, ez nem túl sok, ezzel együtt is lehet látni, hogy eh, hol van a, úgymond milyen témákra összpontosul a petíciók jelentős része. The geographical level and on the geographical speed of the petition. Földrajzi szempontból is eh, megnéztük a petíciók megoszlását. Ezen az ábrán láthatják, hogy Európában éjszakon csak szorványos esőzést mutatnak a petíciók. Télen, keleten és nyugaton felhősebb a kép, több a petíció. Nagyon fontos ez az ábra, hiszen ránézése mutatja, hogy eh, hol vannak leginkább a problémák. És látható, hogy nem csak az új tagállamoknál vannak problémák, hanem bizony a régi tagállamoknál is. Points out very clearly where, where the geographical uh, geographical status is laid in the, in the petitions. So, a rövidítések azok eh, az elhelyezők létesítmények típusát jelzik. Az értékelés azt mutatja, hogy a petíciók több mint 90%-a helyi vagy regionális szinten jelentkező problémákhoz kapcsolódott, és csak néhány kapcsolódott tagállami szintű, vagy egynél több tagállammal kapcsolatos problémához. Ebből az értékelésből, ebből az általános értékelésből három alapvető problémás területet határoztunk meg. Az első az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódik, a második a meglévő létesítmények működéséhez, a harmadik pedig összességében a hulladékkezelés problémáihoz köthető egy-egy régióban. A kollégám most átvenné tőlem, és az három eset közül az elsőről beszélne, részletes elemzéssel. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, Reisinger vagyok. További részleteket szeretnék önöknek biztosítani a kivetített grafikonnak kapcsolatban. Ez nagyjából mutatja, hogy melyek azok a területek körülbelül, amelyekre a petíciózók hivatkoznak. Az L a szilárd az is jelenti az a P az ipari létesítményeket, az I az égető műveket az O pedig egyéb hulladékkelező létesítményeket jelöl. Azt látjuk, hogy tele van elbetűvel ezek a szilárd hulladék elhelyezők, és utána jönnek az íbetűs pöttyek, amelyek az égetőművek. Látható, hogy az északon Belgiumtól Finnországig ebben az időszakban nem születtek petíció a hulladékkezeléssel eh, kapcsolatban. Arra következtetünk ebből, hogy ezek az országok annyira fejlettek a hulladékkezelés szempontjából, hogy már eh, megfelelő RRR technikákat alkalmaznak, tehát újrahasználás, visszaforgatás, felhasználás csökkentése, megelőzés, szelektív gyűjtés, stb. stb. És egyszerűen nem szükséges az, hogy új létesítményeket hozzanak létre, ezért nincsenek engedélyezési problémák. Ugyanakkor lehet, hogy ezek azok az országok, amelyek leghosszabb hagyományokra néznek, tekinthetnek vissza, és az érintetteket mindig bevonják az ügyek intézésébe, ami bizony jól jelezheti számunkra, hogy mi is, mi is adja a pozitív képet a hátulütője a dolognak az, hogy ezekben az országokban a hulladékkezelés költsége általában lényegesen magasabb, mint azokban az országokban, ahol még mindig csak halmozzák a hulladékot, azaz itt átudatik elhelyezők használatosak elsősorban. Megvizsgálva a petíciókat, azt látjuk, hogy a panaszok jelentős része a szabálytalan engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódik. A Szuhodol szilárd tároló a bulgáriai szófiai telephelyre vonatkozik, ahol azt bezárták először, aztán környezetvédelmi hatástanulmány nélkül újra megnyitották. Más opció ugyanis nem volt. A Pezinok szilárd hulladéklerakó Pozsony mellett Szlovákiában található. Itt egy bírósági ügy futott, a legfelsőbb bíróság és az alkotmányos bíró, alkotmánybíróság nem teljesen értenek egyet abban, hogy a környezetvédelmi hatástanulmány fontosabb-e, mint az üzemeltetőnek a tulajdonjoga. Jelen pillanatban az Európai Bíróság foglalkozik az ügyjel a grammatikó és a Keratea e, szilárd hulladék lerakók Görögországban e, az aténi régió problémáit próbálják megoldani, az utolsó pedig a Parfet kori e, hulladék lerakója. Ez Egyesült Királyságban, ahol a környezetvédelmi hatástanulmány hibás volt. Itt olyan ügyeket próbáltunk kiválasztani, amelyek eh, lényegiek, három ezek közül nagy eh, városi környezetre vonatkozik, tehát nagyvárosokra és azok környezetére. Ez jelenti az egyik legfontosabb, legaggályosabb eh, ügytípust. Ezekben a petíciókban azt láttuk, hogy a feldolgozási kapacitás nem elégséges, ezért vagy új szabályos elhelyezésre van szükség, vagy feldolgozó kapacitás bővítésre. E tekintetben az az ajánlásunk, hogy a hulladék hierarchiát e, vertikálisan bővítsük, hogy ne csak hulladék elhelyezést biztosítsanak, hanem e, visszanyerést újrahasznosítást, előkészítést az újrahasznosításra, illetve a megelőzést. Ez persze további összegeket igényel ezen létesítmények esetében. és egyúttal fontos lenne az illegális tevékenységek magasabb tételekkel való büntetése is. Sok területen a veszélyes hulladékok nyomonkövetése is javítható. A második probléma kategória olyan ügyeket érint, vagy tartalmaz, ahol az érintetteket nem nagyon vonták be, tájékoztatták, például az új létesítmények létrehozásának sürgős, sürgőssége miatt, a kapkodás miatt. És még ha azt is láttuk, hogy minden az adott ország szabályai szerint és az EU jogalkotás előírásai szerint folyt le, a helyi érintettek akkor sem bíznak az eljárásban, veszélyeztetve érzik magukat az új létesítmények eh, miatt, és környezetvédelmi hatástanulmányokat követelnek. Tehát azt látjuk, hogy az északi országok pozitív példáját kellene követni, tehát a létesítmények létrehozását messze megelőzően be kell vonni az érintett eh, feleket, megfelelő kapacitásokkal legyen elég ember a környezetvédelmi hatástanulmányok áttekintésére, legyen ember, aki, aki megtanulja más országok példájából, hogy hogy lehet, lehet a legjobban megoldani a problémát. És azt látjuk, hogy ezekben az országokban az üzemeltető nyugodtan mondhatja azt, hogy ezek az EU legszigorúbb szabályai, ezeket alkalmazzuk, és hogyha valaki ezt mondja, és joggal mondja ezt, akkor valóban meg tudja győzni hatékonyan a helyieket, és létre tudja hozni, meg tudja valósítani az új létesítményeket. Tehát úgy gondolom, hogy az Európa számára fontos, hogy a szigorúbb szabályokat eh, kövesse, eh, és hoz nagyobb eh, minimum távolságokat határozzon meg mondjuk a lakóhelyek, lakóterületek és a hulladék helyező telephelyek között valamint eh, eh, érdemes lenne azon gondolkozni, hogy eh, ellenőrzéseket hajtsunk végre, akkor, hogyha bármiféle jelzés érkezik arra, hogy esetleg problémák lehetnek. A meglévő helyes gyakorlatokból pedig tanulni kell, és át is adnám a szót a következő témával kapcsolatban a kollégámnak. Problem area a legfontosabb, problematikus területeket a környezetvédelmi hatásokban érzékeltük, amelyek a hulladékkezelők működéséből származnak. Négy petíció vonatkozott a részletes elemzésekre, nem szeretnék kitérni mindenre, de két petíció vonatkozott a hulladékégetőkre és kettő a hulladék lerakókra. A legfőbb problémák abban álltak, hogy vannak kibocsátások, a levegőbe történik károsanyag kibocsátás, a vízbe például, például a hulladéktárolókban szivárog károsanyag a talajba, és a hulladékégetőkből is. A legfőbb eredményekre szeretnék kitérni, illetve az ajánlásokra. Az első probléma, amit beazonosítottunk, a következő volt. Az engedélyek néha nem érvényesek, és nincsenek összhangban sem az európai, sem a nemzetközi szabályokkal. Például az ötös cikk, cikkeje az IPPC irányelvnek arra vonatkozik, hogy az engedélyeket az irányelvhez kell igazítani, ez pedig problémákat vet fel. Az ajánlás, amit itt meg tudunk fogalmazni, az a következő, az administratív kapacitások a nemzeti, de különösen a regionális és helyi hatóságok számára, hiszen ők felelősek az engedélyezési eljárásokért. Ezeket a kapacitásokat biztosítani kell az említett szinteken. És jogalkotási opcióként kiderül az, hogy Lehetőség van a további specifikáció bevezet, bevezetésére az engedélyezéseknél, az engedélyeknél, az, hogy ez milyen hosszú legyen, milyen időközönként kelljen kérni, és mi legyen a tartalma. Hogyan tudjuk ezt a folyamatot értékelni? Azt gondolom, hogy kizárólag ellenőrzésekkel. Erősíteni kell az ellenőrzéseket. További opciók jogalkotási opciónál is említettük ezt, a értékes hatóság kapacitásainak erősítése, illetve iránymutatások kidolgozása az engedélyezési eljáráshoz. A helyi hatóságok szintjén is. A következő probléma, amire fény derült, néha a hulladékkezésből származó folyamatokat nem ellenőrzik és követik figyelemmel, követik nyomon megfelelő módon. Hát itt azt fogalmaztuk meg ajánlásként, hogy nagyon fontos a folyamatosságot biztosítani. A folyamat paramétereket és a kulcsfontosságú szempontokat mérni kell, mégpedig folyamatosan, annak érdekében, hogy a folyamatot megfelelően irányítani lehessen. Ez pedig nagyon fontos a, a biológiai hulladékkezelés szempontjából. Tehát, hogyha monitoringozzuk a kibocsátást, akkor a folyamatot is jobban kézben tudjuk tartani. A jogalkotási opciók a következők, minimális feltételeket kell rögzíteni nemzeti szinten, ami a hulladék inputot illeti, az összes kezelési opció szempontjából. Vannak példák az európai tagországokban mindenütt, ami a szolid üzemanyagot, azaz a szilárd üzemanyagot illeti. Hát itt már léteznek eh, input, részletes input eh, követelmények, amelyeket rögzítettek. A harmadik ajánlás a környezeti hatásai a hulladékkezelésnek, hiszen itt eh, nem megfelelő waste input miatt alakulnak ki ezek, és a nem megfelelő input okozza ezeket a káros hatásokat, éppen ezért nagyon fontos világosan definiálni a hulladék elfogadási kritériumokat. Az európai döntéshozatal erre kitért, tehát nagyon fontosak ezek az elfogadhatósági kritériumok. Azt gondoljuk azonban, hogy minden más kezelési folyamatra is lehetséges ez. Fontosnak tartjuk a mintavételt és az ellenőrzéseket ezt pedig a nemzeti jogalkotásban szintén tükröztetni kell. A harmadik eset olyan petíciókat néztünk meg, amelyek nem rendelkeznek teljes kezelési, hulladékkezelési megoldásokkal kampániát néztük meg, illetve Dél-Görögországot, a Peloponnesi félsziget déli részét is megvizsgáltuk. Tehát itt olyan problémákat találtunk, amelyek más régiókban is koncentrálódtak, és a tanulmányunk azt erősítette meg, amit már korábban is kiderítettünk, ugyanazokat az ajánlásokat és ugyanazokat az opciókat fogalmaztuk meg. Nem szeretném mindezt megismételni, ugyanazokat az ajánlásokat tudtuk megfogalmazni, mint korábban az 1 és 5-ös közötti pontokban. Csak összegezném, hát vannak lehetőségek, és bizonyos országok be is bizonyították, hogy a rendszereiket tudják javítani, illetve hulladékkezelési rendszereket, olyan hulladékkezelési rendszereket tudnak létrehozni, amelyek eh, esetében nem is nyújtottak be petíciót, hiszen az érintetteket sikerült olyan módon bekapcsolni a folyamatba, hogy ők el tudták fogadni a hulladékkezelési megoldásokat. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you very much. Köszönöm szépen! Köszönjük ezt a nagyon érdekes előadást. És a kérdéseket és megjegyzéseket, de először Iburgáis úrat is megkérdezem, illetve a bizottságot is. A Libel szakbizottságon szavazásra kell mennem. Én voltam az árnyék jelentéstevője a témának, úgyhogy elnézést szeretnék kérni, de elmegyek.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 azon hulladékkezelésben nem volt elég időnk ahhoz, hogy megfelelően elemezzük ezt a tanulmányt. Annyit tehetek, vagy mondhatok most, hogy eh, meg tudom osztani önökkel az első eh, benyomásainkat. Azt gondolom első ránézésre, hogy a tanulmány meglehetősen jó. Elsődleges eh, érdeme az, hogy a konkrét petíciós dossziéknál jóval messzebbre pillant. Áttekő, áttekintése mélyre merít, és jó gyakorlatokra, helyes gyakorlatokra is fényt vet. Úgy gondolom, hogy ezt a Peti Szakbizottságnak külön figyelembe kell vennie. négy-öt dologról beszélnék, amelyeket kulcsfontosságú vonatkozásnak tekintek. Először is. A jelentést én úgy értelmezem, hogy jó lehet kisebb jogalkotási eh, módosításokra eh, tettek ajánlásokat. Azt látjuk a tanulmányból, hogy új, teljesen új joganyagra nincs szükség. Elég jó fejlett az EU jogalkotási anyaga a jelenlegi, aki ezen a területen, ennek finom hangolására szükség lehet. Másrészt érdemes egy pillantást vetni a petíciók földrajzi megosztására. Tehát érdemes elvetni vetni egy pillantást. Ezt ugye láttuk a kivetítő vásznon is. Ellátva a megfelelő statisztikai adatokkal, ezeket a 34-35. oldalon is megtalálják. A tanulmány szerzői említették, hogy volt egyfajta dél-észak megoszlás a petíció, petíciók megoszlásában. Ez azt mutatja, hogy kevés petíció érkezik olyan országokból, ahol magas szinten működő hulladékkezelő rendszerek léteznek. Ezzel szemben egyre több, exponenciálisan több petíció van olyan tagállamokban, ahol az újrahasznosítás, a recycling aránya alacsony, és ahol még mindig elsősorban a szilárd lerakók, a depóniák jelentik a hulladékkezelés első vonalát. Úgy gondolom, hogy eh, ezek technológiailag elavultak, és eh, valóban a hulladékkezelési hierarchia szempontjából ez a legrosszabb választás. Aztán úgy gondolom, hogy hasznosabb, hasznos lett volna, hogyha jobban kihangsúlyozták volna azt, hogy egy új hulladék keret eh, irányelvre lenne szükség, és hogy ez hogyan tudna segíteni az Európai Unió hulladékező rendszereinek a modernizálásában. Ugye pontosan a hulladékezési hierarchiával kellene foglalkozni. Eh, a, arról van szó, hogy a kommunális hulladék eh, szelektív kezelése eh, az egyik fontos terület, másrészt pedig eh, tudjuk, hogy melyek azok a módszerek, amelyekkel egyértelműen javítani lehetne hulladékkezelést az Európai Unió szintjén a megfelelő hulladékezési hierarchia alapelvek használatával. meg kell erősíteni a helyi, a tagállami és a regionális szinten rendelkezés álló eszközöket, ez egyértelművé vált áthományban, hiszen elsősorban a helyi, a regionális és a tagállami hatóságok felelősek az Európai Uniós anyag, joganyagok megvalósításáért, érvényre jutatásáért. Talán a tanulmány említést tehetett volna a tagállami bírók szerepéről, az ő szerepük rendkívül fontos, különösen akkor, amikor hulladéke kezelő rendszerek építésével szemben fellépő tiltakozókról van szó, másrészt pedig vannak is tagállami szintű bírósági ügyek. másrészt eh, meg kell erősíteni az Európai Uniós szinti eh, monitoringot, eh, ennek rendszerét, mechanizmusát. Nyilvánvaló, hogy a bizottságon belül meg kell próbálnunk úgy működni, hogy ez ne duplikálja csak a tagállami az rendszereket. A Peti szakbizottságnak azonban látnia kell, hogy az Európai Bizottság szolgálatai számára már az is elég nagy feladat, hogy a legszisztemikusabb, legrendszer szintűbb dolgokat figyelme kövesse az Európai Uniós hulladékkezelési joganyag kapcsán. A tanulmány elemzi a hulladék égetőművek tevékenységét a 44-es, 45-ös oldalon. és hálásak is vagyunk, hogy ez az ügy egyáltalán belekerült a tanulmányba, és reméljük, hogy ez elemzés, amely a tanulmányban szerepel, bizonyos prekoncepciókat, bizonyos félreértéseket tisztáz az égető művekkel kapcsolatban. A petíciók gyakran tartalmaznak ilyen téves felfogásokat. Az Európai Bizottságnál mi meggyőződtünk arról, hogy az égető művek egyre fontosabb szerepet kell, hogy játszanak valamennyi tagállamban. Fontos, hogy a tagállamok eh, tapasztalatát figyelembe vegyük, hiszen világos, hogy a fejlettebb technológiákat alkalmazott tagállamoknak nagyon jók a tapasztalataik. A bizottságnak meggyőződése, hogy ma a művek tevékenysége tökéletesen biztonságos opció, amelynek nincs semmiféle kihatása az emberi egészségügyre, hogyha a vonatkozó követelményeket és az Európai Uniós joganyagok követeléseit, előírásait maradéktalanul betartják. Végül szeretném megosztani önökkel néhány gondolatomat azzal kapcsolatban, a Not in my backyard NIMBY dilemmát illeti, ugye a tanulmány részben említette a NIMBY jelenséget, senki nem szereti a e, hulladékkezelőket a saját környezetében tudni, máshol viszont épüljenek ilyenek, minél messzebb. Lényeges fontosságú, hogy bárhat is épülnek ezért minden lényeges követelmény e, Európai Uniós szinten betartásra kerüljön, ugyanakkor fontos, hogy megfelelő egyensúlyt találjunk. És eh, fogadjuk el, hogy a helyi lakosoknak megvan a saját kívánsága, óhaja, elképzelése a környezetikről. Eh, egyes tanulmány, a tanulmány egyes eredményei azt mutatják, hogy a helyi lakosok valóban le tudják lassítani, vagy fel tudják függeszteni a hulladék eh, kezelő létesítmények megvalósítását, és gyakorlatilag megfelelő egyeztetések nélkül ez egy kockázati tényező, ami ráadásul az Európai Uniós hulladékkezelés előrehaladását is akadályozza. Ezzel le is zárnám a felszólásomat. Köszönöm szépen. Köszönöm. di per... Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy kidolgozták ezt a tanulmányt, és köszönöm a társaságuknak is a támogatást, és Tolgász úr, majd Auken asszony kérte a szót. Rendben, köszönöm szépen, és én is csatlakozom a köszönetekhez. A tanulmány, amelyet bemutattak, valóban nagyon érdekes, és nagyon segíti is a munkánkat. és érdekesek voltak a megfigyeléseik is. A benyújtandó jelentésemhez is jól fel fogom tudni használni. Árnyék jelentéstevőink is vannak a különböző szakbizottságokban. Lenne néhány részletkérdésem ezzel a témával kapcsolatban. Az első például, hogy mi a véleményük, hogyan lehetne a közvéleményt jobban bevonni a hulladék feldolgozó berendezések előkészítési szakaszában. Van -e esetleg elképzelésük arra, hogy ezt hogyan lehetne jobban megvalósítani? A második kérdésem, hogy tudnak-e valami részletesebb információt adni arra nézve, hogy a kommunikációs utakat hogyan lehetne a hatóságok, üzemeltetők és érdekelt körök között jobban kialakítani. Véleményem szerint ez nagyon fontos lenne az Európai Parlament számára, hogy megértsük azt, hogy az önök véleménye szerint minek kellene lennie az európai intézmények szerepének ebben az összefüggésben. Harmadszor pedig szeretném megkérdezni, hogy a 85 óta részben létező környezetvédelmi irányelvek és ezek eh, környezetvédelmi kihatásai. Egyébként az egyes és a kettes mellékletben, függelékben szerepelnek azok a projektek, fel vannak sorolva, például a kettes melléklet szerint a hulladékégetők, amelyeknél hatástanulmány, környezetvédelmi hatástanulmányt kell végezni. És vannak olyan esetek is, amikor a tagállamra van bízva, hogy hatástanulmányt végeztethe el. Mi a véleményük, hogy az irányelv hatását, hatáját esetleg erősíteni kellene-e, ami a környezetvédelmi kihatást illeti, mégpedig olyan mértékben, hogy kötelezővé tenni a környezetvédelmi hatástanulmány elvégzését. Köszönöm szépen. Amikor azt mondták, hogy Európa északi része nem szerepel a petíciók között, ez igaz, de ha arról beszélünk, hogy a hulladékkezelési hierarchia hogyan valósul meg. Dániában mindent elégetnek, kivéve a szerves hulladékot. És most már a teljes energiaellátási rendszernek a része a hulladékégetés. És nyilván nagyon kevés petíció van, mert nagyon magas szinten működik a hulladékégetés, megvan a szakértelem hozzá, valószínűleg nincs is az égetőművekből semmiféle környezetszennyezés. Másrészt nagyon hasznos anyagokat is elégetnek, hiszen az egész energia eh, ellátási rendszernek a részévé vált a hulladékégetés, és tudom a hulladékanyagokkal foglalkozó emberektől, hogy sokan nem vizsgálják az egész hierarchiát, nem akarják megelőzni a hulladékképződést, nem hasznosítanak újra, mert egyszerűen jó nekik, hogy ott van a légetni való szemét. Energiát termelnek. Tehát eh, jó lenne tudni, hogy eh, szükségünk van-e eh, egy petícióra annak érdekében, hogy rádöbbenjünk, hogy egy ország nem tartja be a hierarchiára vonatkozó kötelezettségeit a direktíva alapján. Mert ha ez a helyzet, akkor a ágazatban dolgozó embereket meg fogom kérni arra, hogy nyújtsanak be petíciót ebben az ügyben, mert eh, erre ez lehet akkor az egyetlen megoldás. Eh, Kopenhágában beszéltünk egyszer egy eh, hulladékkezelő szakemberrel, akkor a hó volt, hogy nem tudták elvinni a szemetet, és hirtelen karácsonykor megjelentek, hogy nem most akkor el tudjuk vinni a szemetet. Később rájöttem, hogy nem, e, e, nem velünk akartak kedvesek lenni, hogy elviszik a szemetünket, hanem kellett nekik a nyersanyag az energiaelőállításhoz. Nagyon megérintett ezem akkor. Érdekel, hogy önök mit gondolnak erről. Másrészt úgy gondolom, hogy a polgárok bevonása egy részt vettem kampányában, egy delegáció munkájában, és Bulgáriában is ott voltam. És az a probléma lényege, hogy a polgárokat egyáltalán nem vonják be a rendszerek felépítésébe. Nem építenek olyan rendszert, amely, amely szétválogatná a hulladékokat, és hogyha a polgárokat nem vonjuk be, akkor az ilyen projektek soha nem fognak működni. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen ennek a nagyon hasznos tanulmánynak a bemutatását. És hát hiszen pont azért, mert pontosan a hulladék jogra vonatkozó petíciók súlyponti szerepet játszanak itt a bizottságunkban. Ezért is, hogyha megállapítjuk, hogy a törvények elegendőek, akkor viszont úgy tűnik, hogy a végrehajtással nem stimmel valami. Tehát valami nem stimmel, mert akkor nem lenne ennyi petíció. Tehát, ahogy már önök is említették, a tanulmányaikban, az összefoglalóban. Hogyha abból indulunk ki, hogy az európai irányelvek és szabályok kielégítőek, de mégis megalapítjuk, hogy gyakorlatban mégsem működnek a dolgok, hát akkor mit kellene tennünk, hol vannak akkor az Európai Unió, a bizottság vagy a petíció benyújtói szemszögéből a hiány, hol áll fönn gond. Tehát megállapítottuk, hogy a pénzen ez nem múlik, és hiszen az Európai Unió is pénzeket bocsát rendelkezésre beruházásokra, annak érdekében, hogy a hulladékokat ártalmatlanítani lehessen, és el lehessen tüntetni, de nagyon fontos az, hogy egy stratégiára van szükség, hiszen gyakorlatilag, mivel a stratégia nincs meg, ezért nem tudunk sokszor pénzt folyósítani. Tehát gyakorlatilag mi lenne az önök javaslata, mit lehetne tenni európai szemszögből? A második dolog pedig, ami aggodalommal tölt el, hogy amikor információkra van szükségünk, amikor például már egy petíció itt előttünk van, akkor már legtöbbször a bizottság ugye válaszol, abból indulunk ki, hogy a tagállamok tartják magukat a megfelelő jogszabályokhoz. Tehát én, én mindig örülök neki, amikor a bizottság egy ilyen pozitív alap, bizalmas beállítottsággal áll szembe a tagállamokkal, de tehát ez az alapbeállítottsága, de a petíciókból kiderül, hogy hát ez mégsem működött a gyakorlatban. Tehát gyakorlati kérdésem az lenne, hogy mit kellene tennünk annak érdekében, hogy a gyakorlatban segítsünk ezen a helyzeten. Ugyanis, hogyha abból indulunk, hogy a törvényi szabályozás az kielégítő, és mégis a végrehajtásban hiányosságok vannak, akkor hol lehet a gond? Bullán. Oui, euh, je, je... úr. Igen tehát most szeretnék a, majd a válaszok után még szólni, de a lakosság tudatformálását, hát a, ezt a közprojekteknek kell ö, magukra vállalni, hiszen amikor egy hulladékégetőt vagy valami ilyesmit építenek, az általában a közfeladat, illetve a hulladéklerakók kérdése, igen, azt gondolom, hogy ö, tudatformást kell ö, végrehajtani, de én azt gondolom, hogy ez az államoknak az illetékessége, hogy olyan jogszabályokat adjanak ki, és a környezetvédelmi hatástanulmányok a különböző lerakóhelyekkel kapcsolatban az ilyen tanulmányokban ö, Azért megvárnám persze az önök válaszát, de mindenesetre a mi szerepünk az valószínűleg ott rejlik, hogy kötelező érvényűbb, alapvetőbb törvényeket hozzunk ki. Tehát először is kevesebb égetés és több lerakás, és hogy egy több ellenőrzési lehetőséget kellene előirányozni a bizottság számára talán. Tehát több ellenőrzési eszközt az irányelvek végrehajtásával kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ezen érdemes lenne elgondolkozni, és érdekelne a szakemberek véleménye ezekkel a feltett kérdésekkel kapcsolatban. Igen, akkor a válaszokra Dr. Reinzingernek adom meg a szót. Ich möchte ganz kurz uh, auf ein... Röviden szeretnék néhány dologra rátérni, amit önök is megemlítettek. Először is az elemzés a tanulmány keretében kizárólag erre a 101 petícióra korlátozódott, koncentrált, amelyeket rendelkezésünkre bocsátottak, és ezekből próbáltuk meg a végkövetkeztetéseinket és javaslatainkat levonni. Na most néhány ország nem szerepelt ezekben a petíciókban, tehát gyakorlatilag a hulladék hierarchia alapvető szempontja, tehát hogy a hasznosítás szemszöge járjon elől, ez azt gondolom, hogy a keretirányelvnek az alapvető gondolata. De szeretnék arra is kitérni, hogy az új hulladék irányelvben már jóval kötelező érvényűbb irányelvek szerepelnek, például kötelezően elő van írva, hogy hány százalékot kell például az építőipari hulladékok területén, vagy a műanyag, vagy a fém hulladékok területén recyclni. És itt bizonyos kóták vannak előírva az újrahasznosítás területén, annak érdekében, hogy a hulladék hierarchiát megfelelő szintre lehessen terelgetni. És ez nagyon fontos és támogatandó. A közvélemény bevonás, erőtésebb bevonása a dolgokban. Ezzel kapcsolatban talán egy hozzászállást hadd mondjak el, mi már gyakrabban is javasoltuk azt a beszámolónkban, jelentésünkben, hogy erősíteni kellene a szakhatóságokat helyi és regionális szinten, annak érdekében, hogy a tudatképzés ezzel a bevonással hat, hathasson, és tehát gyakorlatilag már az elkülönített hulladékgyűjtés, a hulladék hierarchia tudatosítása egészen odáig, hogy egy teljes előírásszerű hulladékgazdálkodást lehessen kialakítani. De azt hiszem, hogy ezek mind-mind elemei annak, amelyeket a tanulmány javaslataiból, ajánlásaiból igyekeztünk levezetni. Talán még egy kommentár a kollégám részéről. From, from, from Denmark. A asszony felvetésére reagálva, Dán képviselő. Dániában nagyon magas a recycling arány. Hárkin asszony sajnos nem halljuk. Dániában nagyon magas a törmelék hulladék visszafordítási aránya, tehát 90 és ez e feletti százalékot ér el. De a tényleges világpiacon itt ez az árkérdése is. Az árkérdése az, hogy elégetik a hulladékot, vagy újrahasznosítják. jó dolog pedig az, hogy az elmúlt időszakban a nyersanyagára növekedett, éppen ezért a piaci erőktől azt várjuk, hogy ez a megfelelő irányba irányon, induljon, illetve menjen a hulladék keret irányelv szellemének megfelelően. Jár úr kérdésére is reagálnék. Én nem láttam azt, hogy a bizottság azt mondta a petíció kapcsán, hogy a tagországok mindent rendben tettek. Ők elemezték azt, hogy rendben való-e, ami történt, vagy nem, de a fő probléma az, hogy ők attól függenek, amit a tagországok mondanak nekik. Hogyha ez konszisztens, folyamatos, akkor uh, nem kérdeznek újból, de hogyha nem konzisztens mindez, akkor újból kérdeznek. A megvalósítás akadozik, és éppen ezért fogalmaztuk meg az ajánlásainkat, ezért szerettük volna ezeket toportosítani. Bulán úr kérdésére reagálva, ha jogi feltételeket tudunk támasztani ennek érdekében, hogy jobban oktassuk az embereket, tudatosítsuk bennük mindezt, akkor tudniuk kell az embereknek, hogy a magánszereplők bekapcsolása támogatja az újrahasznosítást. Um, az 1990-es években a magán személyek is intenzíven kapcsolódtak bele mindenbe. Most azonban újból kell indítanunk ezt a projektet, hiszen visszaesett az érdeklődés, és fontos, hogy az emberek külön választák a hulladékokat. És minden bizonyal egy olyan témáról van szó, amit az agországoknak kell megtenniük, viszont ők nem tudják azt, hogy hogyan csinálhatnának ebből jogi feltételt. Turgász úrnak pedig azt tudom pusztán válaszolni, hogy 5-10 évig tartott, míg Bécsbe megépült a hulladék égető. Az összes érintettet vontuk ebbe, a hulladék újrahasznosítása hulladék keletkezésének elkerülésével kezdődik. És nagyon fontos, hogy az összes aggályt komolyan vegyük. Az egyik kulcsfontosságú tény az volt, hogy alacsonyabb kibocsátási szintet eh, szeretnénk kialakítani, mint az EU várt, e, felmerül az, hogy mi az, ami elképzelhető jelenleg rendelkezésre álló technológiával. Fontos az embereket meggyőzni, mégpedig a költségek alapján is, hogy jó dolog az újrahasznosítás. Köszönöm szépen. Bulan úr, csak nagyon röviden visszatérek arra, amit hallottunk a szakértőtől. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a lakosság felvilágosítása, a hulladék szétválasztásával kapcsolatban, a helyi közösségek szerepe, nagyon fontos plakátokon megmagyarázni azt, hogy hogyan történik ez, de és két dologra kell kite. Egyrészt eh, az adó mértékét, a szállítás költségeit, a hulladék eh, szétválasztás költségeit, ennek hatásait, arra az adóra, amit ők fizetnek. Onnét kezdve, hogy egy adóbevalláson be tudjuk azonosítani ennek a műveletnek a költségeit, meg tudjuk magyarázni a lakosságnak az információk segítségével, hogy milyen hatásai vannak a hulladék mennyisége csökkentésének a legkeményebb módon. Ezzel folyamatosan meg tudjuk magyarázni a téma jelentőségét és fontosságát a lakosságnak. Köszönöm szépen, és köszönöm mindenkinek a hozzászólását. Ez egy nagyon hasznos um, eszköz lesz Turgász úr uh, jövőbeni munkájához. Most pedig uh, áttérünk a következő napi rendi pontokra. Megváltoztattuk a sorrendet a hatos pontra um, térünk át. Balcáni képviselőt köszöntöm, aki a Költségvetési Szakbizottságot képviselő, a jelentéstevője a budgetnek. Két petícióval van itt dolgunk. Hosszú a listája azoknak, akik szót kértek ebben a témában. Az első hozzászóló és őt is kérem, hogy ne lépje túl az öt pontot. Renáta Percet, Renáta Replinger, aki a Volóvői Európai Iskola Szülői Munkaközösségének vezetője parancsoljon. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy állást foglalhatok. Én a szülői munkaközösséget képviselem, a Volóvői Európai Iskola képviseletében az európai iskolák eh, Brüsszelben több mint 6000 aláírással petíciót juttattak el az iskolai hatósághoz, a tanácshoz, a bizottsághoz és a parlamenthez. Tízezer iskolás van Brüsszelben, éppen ezért ezek a számok a szülők aggájait eh, megfelelően tükrözik. A nagy iskolák Brüsszelben és Luxemburgban nem elitiskolák. A feltételek és eh, a különböző tantárgyak kiválasztásának lehetősége rosszabb, mint a legtöbb tagországi mm, állami iskolában. Az iskolák a nem megfelelő infrastruktúra miatt, amiatt, hogy Brüsszelben és Luxemburgban jelentős igény mutatkozik, az iskolák nem tudnak eleget tenni feladataiknak. A szülők gyakran megkeresnek bennünket a hatékonyság miatt, és mi nem hunyunk szemet a költségvetés stabilizációjának szükségessége felett sem. Természetesen fontos, hogy, fontos, hogy csökkentés legyen itt is, kiadások csökkentése, de ez csak pedagógiai elfogadható módszerekkel lehetséges, ezt pedig nem látjuk. Azt érzékeljük, hogy a tanítási feltételek a nagyiskolákban jelentős mértékben rosszabbodtak. Ez pedig az iskolák telítettségére vezethető vissza, például a mi iskolánk 2000 gyerek számára épült, 2400 gyerek számára a jövő évben 3200 gyermeket iskoláztak be. A gyengébb tanulók számára, vagy a különleges igényű tanulók számára ennek rendkívül negatív hatásai vannak. Hogyha az elértségi vizsgák eredményét megnézzük, akkor ez azt mutatja, hogy a nagyiskolák más iskolákkal összevetve veszítenek a kitűnőségükből, és rosszabb eredményeket mutatnak a hallgatók az érettségi vizsgákon. Volúvéban a szerda délután a jövő évtől kezdve teljes nap azért, hogy elegendő terem lehessen ahhoz, hogy a tananyag törzs részét le lehessen adni. A költségvetési csökkentések a tanítás feltételeit rosszabbítják, a tanárok fizetetlen túlórákat kénytelenek végezni, és plusz órákat adnak ingyen. A tanerő lelkes, lelkesedése természetesen nagyon üdvözlendő, de ez csak szükségintézkedés lehet, és hosszabb időszakon keresztül ez nem tartható fenn. A tananyagot megnehezíti a tananyag kitöltését, és ez tulajdonképpen a művészeti tantárgyat ellehetetleníti. A közepes nagyságú nyelvi szekciókban nem lehet már anyanyelven tanítani. Nálunk például a kémiát illeti négy portugál tanuló számára nem tudják portugálul oktatni a kémiát. Másrészt a rendszer továbbra is lehetőséget biztosít arra, hogy a legkis, e, tehát kisvallási csoportok számára két e, hallgató esetén is legyen óra mi úgy érezzük szülőként, hogy inkább az érdekcsoportoknak próbálnak megfelelni, ahelyett, hogy a lényegre összpontosítanak. Brüsszelben hallgatónként csökkentik a költségvetést az iskolákban, de általában véve is kibővítették ezt, hiszen 2012-ben Lákenben helyeznek üzembe egy negyedik új iskolát, 50%-át a többletköltségeknek megcsorbításokkal, költségvetési megszorításokkal a középiskolákban érik el, és 50%-kal pedig a kibővített költségvetési megszorítások segítségével. Mi szülőként azt szeretnénk, a bizottság és az iskolai hatóság megvizsgálná a feltételeket, mégpedig tüzetesen, és a 2013-as költségvetésben a nagyiskoláknál nem csökkentenék a rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket. Köszönjük szépen a figyelmet! Köszönöm szépen. Az üklei um, iskola szülői munka közössége vezetőjének hozzászólását. Mint említettük, 6000 írták alá a petíciókat, a tanárok, hallgatók, szülők, tanulók, szülők, Köszönetet szeretnék mondani a Petíció Szakbizottságnak, hogy napirendre tűzte mi petíciónkat, és nagyon fontos a 2012-es költségvetési viták kapcsán azt, hogy a 2013-as 2020-ig tartó időszakra nézve és méregeljük az elhangzatokat. Köszönöm szépen Vájzeni asszonnak, hogy itt van az ülésen, és foglalkozott aggájainkkal az európai iskolákra visszatérve, és egy kicsit beszeretném ezeket mutatni, hiszen önök ezt nem biztos, hogy uh, ismerik, 14 iskolát hoztak létre uh, Brüsszelben olyan szülők gyermekei számára, akik az intézményekben dolgoznak, őkében, e, Brüsszelben négy ilyen európai iskola van, az egyik e, van van, ezeren tanulnak itt, és nyelvi tagozatokra osztódnak a gyerekek, e, annak érdekében, hogy minden gyermek anyanyelvén követhesse a tantárgyakat. Ez az európai iskoláknak a sajátossága, éppen ezért fontos ezt a koncepciót megérteni, és ez lehetőséget biztosít olyan gyermekek befogadására, akik a saját tagországaikból érkeznek, és arra is tekintettel kell lenni, hogy ezek a gyermekek néha visszatérnek a tagországokba, ha a szüleik már nem dolgoznak az intézményekben. Tehát ezzel az európai intézményeket támogatjuk, és az ott dolgozók gyermekeit, hogy iskolába küldhessék anyanyelvükön gyermekeiket. Kettős aggályok merülnek fel a parlamenti képviselők számára, egyrészt a költségvetési aspektusok, másrészt pedig saját gyermekeik iskolázása, és az asszisztensek is iskolába küldhetik Brüsszelben a gyermekeiket, de az Európai Parlament személyzetét is így személyes módon érinti ez a probléma, ami pedig a költségvetési aspektusokat illeti, hiszen itt nagyon feszült a helyzet, a 2011-es költségvetésnél a bizottság a 2012-es költségvetésben eh, 500 milliót javasolt a bizottság, és ezt is csökkentették, erre vonatkozik a mi petíciónk. Látni kell azt, hogy az európai iskola költségvetése 2%-et teszi ki az Európai Unió adminisztratív költségvetésének, és az Európai Unió teljes költségvetésének 2%-át, tehát az Európai uh, iskolák költségvetése egy csepp a tengerben, de ez nélkülözhetetlen az iskolák élete szempontjából. Nagyon gyakorlati hatásaik vannak az iskolák működésére ezeknek a megszorításoknak. A kolléganőm ezekre már kitért, és látni kell azt, hogy Brüsszelben már így is túltelítettek az iskolák, és megpróbálták csökkenteni ezt a túltelítettséget, illetve osztályonként a hallgatók számát és nem mindenütt állnak rendelkezésre megfelelő pénzügyi források. Bizonyos osztályok nagyságát, méretét növelni szeretek volna a középiskolában, maximum 26-ról 28-ra, a tanítók, a tanárok számára ennek gyakorlati következményei vannak, és is sokkal nehezebb helyzetben feltételek mellett kell nekik tanítaniuk. A csoportok száma növekedett, ezzel csökkentették a csoportok számát. Bizonyos tanárok fejlesztődését, éppen ezért nem hosszabbították meg a következő évre vonatkozóan. Negatív következmények sújtják a speciális igényekkel rendelkező tanulókat, például um, diszlexiás gyermekeket, fizikai um, problémákkal küzdködőket, korlátozottakat például. Tehát ezeknek a gyermekeknek az életére a költségvetés megszorításoknak súlyos hatása van. A tanárok megpróbálták koordinálni a, a, az iskolai aktivitásokat, és ezek is jelentős mértékben csökkentek. Ami petíciónk, és mindjárt a végére érkezek, az elmúlt év áprilisában megvalósított mobilizációra is utal az összes iskolai közösséget bevontuk ebbe. Nagyon fontos, hogy látnunk kell, hogy az iskolák szintjén jelentős erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy biztosítsák minden eurót szigorú feltétek szerint költenek el az iskola költségvetéséből, tehát jelentős erőfeszítéseket tettek az iskolák, és minden költségvetési további megszorítás lesújtó az, az iskolákra nézve, ha 80%-ra csökkentik eddig a költségvetésüket, akkor ez érinti a tanárok fizetését is, tehát közvetlen hatása van ezeknek a költségvetési megszorításoknak a tanítás feltételeire. A Bajzani asszonyt arra szeretném kérni, hogy 2012-ben a költségvetési vidákon ne eszközöljenek további Um, költségvetési megszorításokat a bizottság javaslata alapján, és kérem látogassanak el az európai iskolákba, hiszen ezek speciális modellt uh, jelentenek az iskola rendszerben, és minden bizonyal személyesen is érdekli önöket ez a terület. Köszönöm szépen. Grazie, José Antonio Sánchez Martí. Köszönöm José Antonio Sánchez Martínez, az Inta Parents eh, Társaság eh, eh, alelnöke. Jó napot, José Sánchez vagyok, és az Inta Parents alelnöke vagyok. Ez egy európai ernyőszervezet, amely a 14 európai iskola összes szülői egyesületét képviseli. Hivatalos tárgyaló fél vagyunk a rendszeren belül, képviselhetjük magunkat a különböző előkészítő bizottságokban és az irányító testületben is, úgyhogy nagy, nagyon hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk a petíciós szakbizottság ülésén. Először is én is visszhangoznám azokat a felvetéseket, amelyeket a kollégám megfogalmazott a tanítási gyakorlatokkal kapcsolatban az európai iskolákban, és hogy mennyire súlyos Eh, hatása volt a költségvetés csökkentése a tantervi munkára is, ezért látunk olyan óriási eh, tüntetés, pontosabban eh, demonstrációkat és ellenérzéseket a szülők részéről. Nos, a költségvetést illetően 2011-ben eleve rosszul indultak a dolgok. Az irányított testület által jóváhagyott költségvetés csökkentése került körülbelül 7 millió euróval, 7 millió euróval a költségvetési hatóságok, a tanács és az Európai Parlament eh, döntés alapján. Ennek eredményeként az európai iskoláknak eh, súlyos csökkentéseket kellett alkalmazniuk a tanterv, a tanmenet eh, kapcsán az iskola részéről ez nagy véráldozatot jelentett, különösen a figyelembe vesszük azt, hogy a tanév valójában nem felel meg a költségvetési évnek, emiatt nagyon nehéz az iskoláknak pénzügyi évben gondolkozni. Az év első néhány hónapjában vannak olyan iskolák, amelyeknek egy idéglenes terv alapján dolgozni, és ez nem igazán felel meg a szakmai követelményeknek. A problémát tovább súlyosbította az Európai Bizottság döntése. Ez egy tavaly novemberi döntés volt, és arról szólt, hogy korlátozza az EU hozzájárulását 164 millió euróra Nos, itt 282 millió euróra lett volna szükség ilyen esetben az hát egy ezer, tehát 179 euró lett volna, millió euró lett volna az Európai Unió hozzájárulása. Tehát azonnal csökkentésre került sor, 14 millió euróval, ez egyszerűen nem működőképes megoldás. Annak ellenére, hogy az különböző iskolák igazgatóságai irányító szervai rendkívüli erőfeszítéseket tettek, ugyanígy az európai iskolák főtitkársága is rengeteg munka és agyonás után továbbra sem sikerült rendezni a helyzetet, egyszerűen nincs meg a pénz. A Költségvetési Szakbizottságban további megtakarításokat javasoltak, ezek egy részét elfogadták, mások részét csökkentették a részletekre, és rá lehetne éppen térni. A 2012-es összköltségvetés az európai iskolák számára a 2011-es költségvetés mintegy fél millió euróval meg haladja Attól függ persze, hogy hogy nézzük a dolgokat, ez lehet eh, eh, kicsi, lehet nagy, de ez messze nem írja például az infláció mértékét. És nem veszik figyelembe azt, hogy például 2012. szeptemberében, ahogy erre már többen rámutattak, Brüsszelben hát megnyílik teljes üzemben a negyedik iskola Brüsszelben, és Luxemburgban is indul egy. Ami azt jelenti, hogy 800-zal több diák lesz az európai iskolák rendszerében, egy olyan költségvetés alapján, amely valójában nem változott, tehát stabilan tartja a szintjét. Ezen kívül a költségvetés csökkentésének 80%-a a tanárok fizetését illeti, ugyanakkor a kötelező szerződéses viszonyok miatt itt valójában nem lehet megtakarítani. Tehát emiatt olyan területekről kell a pénzt elvonni, ahol a diákok azt közvetlenül megérzik. Egy másik oka annak, hogy miért olyan rossz a pénzügyi helyzet az iskoláknak, nos, a tagállamoknak elméletileg hozzá kéne járulniuk a költségvetéshez, helyettesített a NARI finanszírozásával, ugyanakkor e, ezeket a pozíciókat nem minden esetben töltik be, tehát az iskoláknak emiatt helyi tanárokat kell fölvenniük, akiket meg kell fizetniük a saját költségvetésük terhére. Los ingresos de las escuelas europeas por concepto de matrícula han ido... Ugyanakkor az iskolák jövedelme csökkent a tandíjak szempontjából. Hölgyeim és Uraim, ennek szony tíz évvel ezelőtt körülbelül az Európai Parlament között egy jelentést, amely az európai iskolák finanszírozásával kapcsolatban nagyon fontos adatokat tartalmazott. 2005-ben az Európai Parlament elfogadta a Hannibal jelentést, amely javaslatokat tett arra, hogy a rendszert hogyan lehetne továbbfejleszteni. Most sajnos a reform, amelyet az Európai Parlament javasolt, kizárólag csak részben került megvalósításra, mindenféle globális jövőkép nélkül. Azok a lépések, amelyeket megtesznek, rendkívül rövid távra gondolkoznak, nem megfelel az előkészítésük, ugyanakkor ezeknek az intézkedéseknek hosszú távú következményei lesznek. Például nem volt eh, hatástanulmány, nem készült hatástanulmány a pedagógiai következményekkel kapcsolatban, a költségcsökkentés eh, kihatásait nem vizsgálták ezen a téren. Eh, és ezek a következmények nagyon károsak lesznek, annak ellenére, hogy az összköltségvetés valamiben növekedett. A szülői egyesületek támogatnának bizonyos módosításokat, változtatásokat, de csak akkor, hogyha a több nyelvűség, a több kultúra e, e, tovább virágzik, és hogyha e, az oktatási program nem sérül. Azonban azt látjuk, hogy az európai iskolák modellje e pillanatban veszélyeztetett. Jó lehet bizonyított, hogy ez egy magas minőségi szintet jelentő sikeres modell. Azt kockáztatjuk, hogy az a költségcsökkentéses elképzelés. Pontosabban igen, attól tarthatunk, hogy, hogy ez a fajta agresszív költségcsökkentés, mint példa, mint rossz példa elterjedhet Európa szerte, ezért az európai iskola ügye egy próbakő is különösen fontos itt az Európai Bizottság szerepe is. Nyilván a bizottság eh, eh, felelőssége az előzetes költségvetési tervezetnek a benyújtása. Úgy gondoljuk, hogy kérdéses, hogy befagyaszthatjuk-e az iskolák költségvetését úgy, hogy figyelemben sem veszik az Európai Parlament álláspontját és a 2005-ös Hannibal eh, jelentést. Be is fejezem lassan, elnök asszony. Az európai projekt nem valamiféle absztrakt elvon dolog. Gyermekeink az európai iskolákban naponta megtapasztalják ezt. Az európai hatóságok napról napra visszhangozzák az európai értékeket, ezért kérjük, hogy segítsenek nekünk megmenteni az európai iskolák modelljét. Szeretnénk, hogyha realisztikus, bölcs megoldások születnének, úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek meg kellene szavazni először a Kavada jelentést, amely a törekvéseinket védi, és kérem önöket, hogy vegyék figyelembe petíciónkat, amikor ezzel a jelentéssel foglalkoznak. Köszönöm szépen, és természetesen szívesen válaszolunk bármilyen kérdésre. Elnök, René Kriszmannak adom meg a szót. Merci, Madame la Présidente. Je suis René Kriszmann. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én ugyan most nem is kértem a szót, de hát ha már megkaptam, akkor szeretnék még egyszer rátérni arra, amit a szülő képviselői elmondtak. És igazolhatom azokat a közül néhányat, ami itt elhangzott, és némelyikkel egyet is értek. Valóban úgy van, hogy az európai iskolák különböző forrásokból szerzik forrásaikat, a tagállamoktól többek között, és ők küldik a tanárokat is, és a bővítést követően egyre több nyelven kell oktatni, tehát ez azt jelenti, hogy néhány tagállam nagyon sok tanárt kell, hogy küldjön, és nem tud annyi tanárt oda küldeni a helyszínre, amennyire szükség lenne. Igen, tehát a reformja az európai iskoláknak megvitatásra került a legfelsőbb tanács részéről, és az Európai Parlament javaslatai alapján elfogadás is került ez a javaslat, és azért meg nyilván figyelembe vette az Európai Parlament javaslatait 2005-2006-ban az iskolák finanszírozása és vezetése is ebbe a körbe került, és a forrásokkal kapcsolatban egészen világos javaslatokat tettünk. Azt kértük, hogy a költségeket jobban osszák meg, és javaslataink figyelembe vétre kerültek. 64 olyan állás van, amely amely nincsen betöltve 1512 állásból. Ez valóban egy gond, amivel harcolunk. A finanszírozásnak vannak más szempontja is. Például, hogy a a kettes vagy a hármas kategóriákhoz tartoznak, amelyek, amelyek Brüsszel, Belgiumban és Luxemburgban szinte alig játszanak szerepet. Ez a gazdasági helyzete is összefügg, de éppen ezért a, az európai iskolák szerepen növekedett, és ezért is abból indulhatunk ki, hogy 2012-ben Brüsszelben és Luxemburgban megnyitásra kerül egy új forrás, ami segít abban, hogy a költségvetésünk, amely szűkült, megvalósuljon, de megtakarításokat kell, hogy eszközöljünk strukturális lépéseket is tettünk annak érdekében, hogy ellenőrizzük az európai iskolák költségvetését. Például a tanárok fizetéseit csökkentettük. Bien venir dans les écoles européennes avec ces nouveaux salaires, donc c'est quelque chose euh, dont nous devrons faire. És a kérdés az az, hogy egyáltalán sikerül-e ilyen alacsony fizetésekért új tanárokat akvirálnunk, rekvirálnunk. Van egy további pont, ami aggodalomra ad okot, és ö, a szülőket is aggodalomra készíti. Ez a tanulói csoportok kérdése, és ezzel kapcsolatban néhány lépést tettünk, hogy enyhítsük az ezen a területen tapasztalt problémákat. Tehát itt igyeksz igyekszünk racionalizálni, annak érdekében, hogy a főbb tantárgyakat a diákok választhassák, és ez különböző szekciókba kerülnek így összevonásra, és három nyelven lehessen oktatni a gyerekeket. Tudjuk, hogy általában a legtöbb diák legalább két nyelven beszél, tehát ő nekik nincsen gondjuk azzal a nyelve. Nyelvet tanuljanak csoportokban. Számos diák más országban kezdte el a tanulmányait, és ezért is ez egy gyakorlatias dolog, hogy két nyelven folyan az oktatás. A költségvetési szempontokhoz 15 milliós megtakarítást kellett eszközölnünk az elmúlt évben, és administratív megtakarításokkal is éltünk, és igyekeztünk, amennyi csak lehet, nem a pedagógiai területeken megtakarítani, hanem más területeken igyekeztünk megtakarításokat eszközölni, tehát vannak létesítmények, amelyeket nem kellett sürgősen kicserélni vagy, vagy renoválni, azokat nem tettük meg, annak érdekében, hogy a pedagógiai kiadásokat ne kelljen csökkenteni, de tisztában vagyunk azzal, hogy valamennyi tagállamban is nehézségek vannak, és a legfelső tanácsunk az az összes tagállam képviselőiből áll össze, és a tagállamok ugyan annyira szeretnék a költségvetést ellenőrizni, mint a bizottság. De nagy erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy a diákokat a lehető legjobban tudjuk oktatni, és a nem gondolom, hogy már csökkent volna a tanulás minősége. Ez azt hiszem, hogy hamis lenne, ezt így jelentenénk. Én több érettségi ünnepségen is részt vettem, és a szint emelkedett, sőt, több diákot sikerült elkísérnünk egészen az érettségéig. És az iskoláink közül többet a PISA tanulmányba is figyelembe veszik. Tehát a luxemburgi például a legjobb iskola, még a koreai és kínai előtt az egész világon. Tehát ezt azért is mondom el, hogy azért ne tartsuk annyira drámainak a helyzetet. De a költségvetési megtakarítások terén lassan elérjük a határainkat, és hogyha szeretnénk megtartani az európai iskolák sajátosságait, tehát az egyes nyelvi szekciókat, magát az anyanyelven történő oktatást és tanulást, akkor pénzre lesz szükségünk, és az szülőképviselőihez csatlakoznék, és kérném azt, hogy a parlament akadályozza meg azt, hogy az ötös fejezetben a költségvetési források csökkentésre kerüljenek a költségvetésből. Rendben, Francesca Bajzáni asszony következik. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt és nagyon életszerű volt ez a beszámoló az európai iskolák működésével kapcsolatban. Ahogy elhangzott, az ember lassan el tudja képzelni, hogy milyen ez az európai szellem ott. A, ez, ezzel a témával azért is foglalkozunk, hiszen a trilógban is egy speciális dokumentum foglalkozik ezzel a kérdéssel, és a 2012-es költségvetéssel kapcsolatban fölvettünk egy külön sort az európai iskolák finanszírozásának érdekében, hogy ez méltányosan lehessen finanszírozni. Hát ez a méltányos finanszírozás, ez nyilván egy jó fogalom, de az Európai Parlament azt követeli meg, hogy a be jelentett diákok számának megfelelően ez bővítése kerüljön, és ugye most kezdődtek meg a viták a költségvetéssel kapcsolatban, a teljes kontextus ugye nagyon kényes, hiszen júliusban lesz a hivatalos első olvasat, de gyakorlatilag ilyenkor igyekszünk legalábbis egy minimális, egészen lekarcsúsított költségvetést felállítani, és ez már az is pozitív, hogyha nem kerül sor további törlésekre, mert már eddig is nagyon sok költségvetési forrást töröltek, és július után a parlament a saját javaslatát is ki fogja dolgozni módosító indítványokkal együtt, amit mi szükségesnek tartunk ahhoz, hogy 2012-re fel lehessen állítani egy költségvetést. Márciusra szeretnénk ezt létrehozni, de az európai iskolák kérdése nagy figyelmet von magára, és ezért is nagyon fontos az, hogy ez a téma maradjon napirenden, maradjunk azért reálisak. A költségvetési kontextust vegyük figyelembe, hiszen itt erőteljes deficiteket látunk az adhéziós politika területén is. János kapja meg a szót. Köszönöm szépen a petíció benyújtóinak a munkáját, és a szakbizottságban megállapodtunk abban, hogy ezt különleges petícióként kezeljük sürgős módon, mert az ügy is sürgős. A kérdésem az, hogy meg szeretnénk-e tartani az európai iskolák speciális jellegét, az Európai Unió gyermeke az európai iskolák, ennek vannak előnyei és hátrányai. Az egyik hátránya az, hogy a finanszírozás egy kisé bonyolult. Részben a tagországok finanszírozzák ezt, részben az európai költségvetésből történik a finanszírozás. És van egy pont, ahol csatlakozni szeretnék a petíció benyújtóihoz. Amikor iskolákról beszélünk, és ez többször elhangzott, 80% a költségeknek személyi költség ezek rögzítettek, erről lehet beszélni, lehet hatékonyabbá tenni. Minimális csoport, a csoportokat is ki lehet alakítani, arról is lehet beszélni, hogy növekedjék-e a csoport tanár, illetve az osztály mérete, a tanárok számáról is lehet beszélgetni, de mindehez időre van szükség. De igazából a személyügyi költségek a legstabilabb költségek. és a kolléganőmmel a Költségvetési Bizottságból ezzel, erről még beszélnünk kell, hiszen időre van szükségünk, egyrészt szükségünk van-e, kellenek ezek az iskolák, senki nem mondta még azt, hogy nem kell ez az iskola, tehát ezt ki is pipálhatjuk. Ha hatékonyabb struktúrákról akarunk beszélni, akkor ez időre van szükség. Nem lehet pusztán egy százalékkal ezt elintézni, hiszen ugyanannak az iskolának, bizonyos feltételeket kell teljesíteni, speciális kérései vannak, a tanárok fizetését növelni kell. Az első kérésem az, hogy itt időre van szükségünk, okosan kell kigondoljuk, és a petíció benyújtóinak aggájait nagyon fontosnak tartom, figyelemben kell venni azt, hogy máshogy működnek az iskolák, mint a költségvetések, a költségvetések éves szinten működnek, a tanév pedig nem igazodik költségvetésen a költségvetési évhez feltétlenül. A költségvetési döntéseik pontosan az iskola év közepébe esnek, és ez néha nehéz az iskolák számára. Elmondtam, hogy 80%-a a költségeknek személyi költség, 20% egyéb költség, de itt is fontos megnézni a hatékonyságot. Gyakran el lehet ezt halasztani, el lehet mondani, hogy a beruházásokat később tesszük meg, de ezekre a beruházásokra szükség van, és tudjuk azt, hogy szükség van megfelelő felszerelésre, illetve tudományos technikai előrelépésre, tehát kint a gyakorlatban, ami történik, feltétlenül szükséges, hogy ezt tükröződjék az iskolákban. És a fő kritikám és a fő kérésem a következő, úgy érzem, illetve máshogy fogalmazok, elfoglalom, el tudom fogadni azt, hogyha valaki azt mondja, itt mondjuk a bizottság jelen esetben, hogy el kell gondolkodnunk arról, hogy az európai iskolákat is szeretnénk-e hatékonyabban szervezni. Én ezt el tudom fogadni. A második megjegyzésem, azt is el kell tudni fogadni, hogy az iskoláknál nagyon érzékeny intézményekről van szó, a közvélemény figyelmében állnak, vannak stabil költségek, és itt időre van szükség az átalakításokhoz. Hát kérem azt, követelem, hogy itt egy olyan stratégiát kövessünk, amit megfelelően átgondolunk, és a stratégia kidolgozása után tudjuk majd megmondani azt, hogy működőképes a rendszer. Itt van egy ellentmondás, beszélünk a csökkentésekről, másrészt új iskolákat alapítunk. Ennek van oka. Nem azért telepítünk iskolákat, mert nincs más dolgunk. Hát igenis van igény az iskolák iránt, ezt el kell, ezen el kell gondolkodnunk, és nem az összes iskola van Brüsszelben, Luxemburgban és Strasbourgban. Mindenről lehet beszélni, de ne hamarkodjuk el ezeket a döntéseket. Szint az európai iskolák esetében Európa gyermekeiről van szó, és ezt nem szabad elhamarkodó döntéseket tönkre tenni. Éppen ezért a kollégához fordulok a Költségvetési Szakbizottságból. Fontos, hogy ezek a megfontolások terméken talajra hújjanak, tehát el kell fogadnunk a csökkentéseket, de azt is kérjük, hogy egy megfelelő tanulmány készüljön, fel kell, hogy tegyük a kérdést, merre akarunk tartani az európai iskolákkal, hova akarunk eljutni, hogyan szeretnénk ezeket finanszírozni, és a megfelelő finanszírozás hogy néz ki. Ez a legnagyobb kritikám a bizottság felé. Nem lehet ceruzával valamit kitörölni, és a rendszert magára hagyni, hogy boldoguljon, ahogy tud. Köszönöm. Ringrazio l'onorevole Balzani che eh, ci Köszönöm szépen, mondja az elnök, aztán Balzani asszony távozik, és megadom a szót Iturgáis úrnak. Köszönöm, elnök asszony, röviden. Úgy gondolom, hogy minden kolléga egyetértünk alapvetően egymás között Balcani asszonynal. Sajnálom, hogy nem tud velünk maradni, de úgy gondolom, hogy a célokat meg kell őriznünk. De önök hogy nem csak a megfelelő finanszírozása az, amire szükség van, jó lehet erre szükség van. Itt egy olyan kérés is elhangzott, hogy legyen minőségi oktatás ezekben az iskolákban, hogy jó képzett pedagógusaink legyenek, hogy ez ne hasson ki a különleges oktatási igényű vagy veszélyeztetett gyermekek vagy eh, tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek tanítására, miközben garantáljuk, hogy ne legyen diszkrimináció a különböző eh, tagállamokból eh, származó diákok között. Nos, a költségvetési megszorítások nem futhatnak szembe ennek az oktatási rendszernek az megalapításának az elveivel és a gyermekeink sorsával. Tehát egyet értek azzal, amit Járó mondott, azonban tovább kell mennünk ennek. Aztán úgy gondolom, hogy levelet kellene küldünk, küldenünk Sefkovics biztosnak, eh, elmondani neki azt, hogy eh, mit eh, tettünk, mi, mit döntöttünk, mi a parlament véleménye, hogy a bizottság erről legyen kapjon értesítést, és tegyen meg mindent annak érdekében, a korábbinál többet, annak érdekében, hogy megfelelő finanszírozás, eh, adequate funding, megfelelő bizon, eh, finanszírozás eh, álljon rendelkezésre, és hagyják abba azokat a megszorításokat, amelyek az európai oktatást derékbe fogják térni. Köszönöm szépen. Uh, ich möchte mich auch dem Kollegen Jahn schließen. Igen, én is csatlakoznék Jan kollégához, és azt gondolom, hogy itt nagy ellentmondások vannak. Először is törölni szeretnénk forrásokat, másrészt pedig új igények vannak, hiszen nem alapítanánk új iskolákat különben. Én azt tudom mondani, hogy pedagógiai megszorításoknak az elfogadása az elfogadhatatlan, hiszen az iskola azért van, hogy a pedagógiai lépéseket meg lehessen tenni, még pedig azokat, én azt gondolom, hogy ha gyerekek hátrányára teszünk, akkor hogy akarjuk az EU 2020-as stratégiát egyáltalán elérni? Hiszen egyrésztről a, az életfolytig tartó tanulást eh, hirdetjük, és az oktatást, és ahogy Jár kolléga is elmondta, a mi gyermekeinken pedig megtakarításokat akarunk ö, eh, gyakorolni. Tehát jó, nyilván kell spórolni, de először nagyon pontosan tudnunk kell azt, hogy hol lenne érdemes megtakarítanunk, és a gyerekeken talán a legutolsó sorban kellene ezt tenni. Köszönöm szépen, és a bizottság képviselőnek adom meg a szót. Mesdames et messieurs députés. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, a petíciók, ugye két ilyen petíció van, amiről ma beszélünk, természetesen a bizottságot címzik meg, aki a legfelsőbb tanácsban fontos szerepet játszik. És először is a következőt tudnám ezzel kapcsolatban elmondani. Már számos éve, legalábbis a legutóbbi költségvetési évek során nem került sor forrás csökkentésre az európai iskolák számára, és ez a 2011-es költségvetésre is ez úgy volt, hogy a 11%-os növekedés azonban nem következett be, olyan mértékben, ahogy azt kívánatosnak tartották volna és hadd emlékeztessem önöket arra, hogy 2010 áprilisában az iskola legfelsőbb tanácsa 71 milliós költségvetést fogadott el, néhány delegátus nem fogadta el ezt, főként az Egyesült Királyság, Németország, Svédország, ezek között volt, azt mondták, hogy a, ugyan a költségvetés majd el kell fogadni, de a rendszert magát meg kell reformálni. Mégpedig három oszlopra való tekintettel, főként a tanárok fizetését, a tanítás kialakítását, és harmadszor pedig az épületi szubstanciát, hogyha jól értette a tolmács. A, az európai iskolák egyébként az Európai Unió követelményeihez alkalmazkodnak, és 2004-ben a statutumuk reformja következett be, ahol a gyakorlatilag a progresszió, a bérezési progressziónak az alsó lépcső fokait kiigazították. A két statutum párhuzamos jellegét figyelembe véve nagyon fontos volt, hogy az európai iskolák tanárai és az európai bizottságnál, intézményeknél dolgozó hivatalnokok fizetéseit is analóg módon igazították ki. Tehát 15 és 21 százalék között a belépő szinten csökkentek a fizetések. Ezen túlmenően van egy párhuzamosság még a, az alkalmazott tanárok és a, az adott tagállamok által oda delegált tanárok között dolgozásra kerültek a kurzusok is, a diákok minimális száma, például az, hogy egy fakultációt egyetlen itt építeni, legalább 7 diáknak kell ezen részt venni. Tehát különböző számokat, határértékeket is specifikus vonatkozásban kiigazítottak. Ezek oda vezettek, hogy évről évre csökkennek az iskolában a tartott tanfolyamok, kurzusok, az erőforrások már szinte nem növekednek, ez viszont az iskolák nagyobb vásárlóerejéhez vezet, tehát 4 millió eurót kumulált értékben lehet megtakarítani így, és ez a 6,5 százalékos 2009-es számhoz képest, és 1 százalék alatt volt ez az érték a jelenlegi iskolai évben. Tehát ennyit a keretfeltételekkel kapcsolatban, amit a bizottság benyújtott a legfelsőbb tanácsban, és a ez a főként a tanárok bérezésének a megváltoztatására vonatkozóan történt. A 2011-es költségvetési évre vonatkozóan, tehát az idei évben, a költségvetési szerek átdolgozták az összeget 171 millió helyett 164 millió lett a költségvetés, de azért ö, hozzá tenném, hogy 6,5%-kal növekednek ezek a források, ö, és 3,5%-kal nő csupán a diákok száma. Tehát ez gyakorlatilag egy eléggé magas növekedést jelent, és jól, jóval túlmegy az európai diákok számának a fejlődésén. Az iskolák adminisztratív tanácsai 119 millió eurót kértek, azonban ez így nem került elfogadásra. A bizottság nem akarta ugyan befogyasztani a költségvetést, hanem a 2012-es költségvetés során tanúsított véleményét képviselte, amely abban az irányba mutatott, hogy a költségek maradjanak stabilak, tehát az addigi költségek stabilizálása volt egy nagyon fontos szempont. A legfelsőbb tanács és a főtitkárság együtt dolgozott az iskolákkal, és benyújtásra került egy 164 millió eurós költségvetés, amit a bizottság elfogadott. Ezt benyújtotta a bizottság a költségvetési hatóságnak, és most várjuk az ő engedélyüket. És ahogy ez már a főtitkárság részéről is elhangzott, egy fontos tanulmányt folytattak le, hogy hogyan lehetne racionalizálni az iskolás rendelkezésre álló forrásokat, és ennek során alaposan megvizsgálták, hogy mit lehetne tenni, és mindezt a tanterv alapul vételével, hiszen a bizottság mindig abból indul ki, hogy ezek a közforrások, ezek a tanterv céljaira kerülnek felhasználásra. A, a 165,4 millió a lett előirányozva 2012-re. A minőség tekintetében már hallottunk hozzászólásokat az iskolák főtitkárasszonya részéről, az európai iskolák tanárainak a minőségi szintje nagyon magas, és ez továbbra is biztosítható, és gyakorlatilag a legfelsőbb tanácsban is biztosítottak bennünket arról, hogy nem áll veszélyben a következő években sem az, hogy minőségileg megfelelő tanárokat lehessen szerződtetni az iskola számára. A bizottság részéről ezeket a megjegyzéseket szerettem volna elmondani, hogy lássák az elmúlt évek költségvetésének az alakulását. Grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm a felszólalásokat. Köszönöm a petíciót benyújtók felszólalásait. Jár úr, ön kért még szót. Igen. Tartom az elképzelésemet, az gyakorlatilag az elmélet között jelentős ellentmondás feszül. A bizottság pénzügyi javaslatait illetően ez nem működik, Tudjuk, hogy két típusú intézkedés van a megszorításokra, a tanárok fizetésének csökkentés az iskolában, illetve az osztályok méretének ja, na, nagy, nagyobbítása. A petíciót benyújtók azt mondták, hogy a kiindulási szint már eleve nehéz volt, tehát túl terítettek az iskolák, tehát le kell dolgozniuk a múlt bizonyos terheit. Személyes kérésem és javaslatom a költségvetési kollégák felé. Fontosan nézzünk utána, számítsuk ki ezeket a költségeket, nézzük meg, hogy merre tartunk, mi az, amit szeretnénk. az hangzott el, hogy legalábbis így értettem, hogy azok a tanárok, akiket újonnan szerződtetnek, alacsonyabb fizetést kapnak. Ez függetlenül azt jelenti, hogy akik ott vannak még, magas a fizetést kell, hogy kapjanak, hiszen itt a egy listán helyezkednek el, és előbbre kell, hogy lépjenek, éppen ezért itt van egy ellentét, lehet, hogy a bizottság számításai helytállóak, de gyakorlatban nem működő képesek, éppen ezért azt javaslom, hogy még egyszer járjunk utána mindennek, és egy lélegzetvételnyi szünethez juttassuk az európai iskolákat azért, hogy egy közös stratégia kidolgozásán fáradozhassanak. Köszönöm. Köszönöm szépen, jár kolléga hozzászólását. A bizottsággal, illetve Sefkovics biztossal közvetlenül felvesztük a kapcsolatot, és készítünk egy feljegyzést, Peti szakbizottságként összegezni fogjuk mindazt, ami elhangzott, amit ma hallottunk, és nagyon fontos, fontos, hogy az európai iskolákra ne legyen súlyos hatása a megszorításoknak. Balzáni asszony javaslatát követve azt gondolom, hogy a bizottság, illetve a költségetési szakbizottsággal is intenzívebben kell felvenni a kapcsolatot, azért, hogy felhívhassuk a figyelmet a kockázatokra az elkövetkező hónapok tárgyalásain fontos biztosítani azt, hogy ezt a bekezdést, amire utat Bázani asszony, ami az európai iskolákra vonatkozik, pénzügyi, különböző más pénzügyi döntéseket ötvözzön, mint amiket jelenleg terveznek. Ha nincs további hozzászólási kérés, akkor ezzel ezt a napi rendi pontot lezárjuk. Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani, a petíció benyújtóknak köszönöm a jelenlétet. Néhány percre felfüggesztem az ülést, és elkezdjük a koordinátorok ülését.